<laughs> Domnul președinte. Az elnök. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem. Linca. Köszönöm. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket elérhetik. De ezzel kapcsolatban van, van valamilyen észrevétel, akkor azt jelezzék, nincs észrevétel, akkor el